szabályozunk, azt az orvosok döntsék el. Ezt pedig itt mi nem dönthetjük el. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Most ezzel lezárom a közös vitát. Szerdán 12 órakor lesz a szavazás. L'ordine del giorno reca... Most a napirend értelmében Evans asszony jelentésével foglalkozunk. Címe egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozása. Most az előadó asszonynak adom át a szót négy percre. Uh, Köszönöm, elnök asszony, biztos uh, asszony. Először is szeretném megköszönni az összes kollégámnak uh, azt, hogy lehetővé tették ezt az első olvasatban beli vitát, különös tekintettel az árnyék előadókra, az Európai Bizottságra és a spanyol, valamint a belga elnökségre, illetve az ENVI szakbizottságra, az asszisztensekre, és másokra. Egy megállapodás egy nagyon nehéz kompromisszumok eredménye. Hogyha képbe akarnám önöket helyezni, akkor azt mondanám, hogy 9 millió tonna elektronikai berendezést, leginkább nagy eh, berendezéseket, illetve internetes eh, számítástechnikai berendezéseket eh, hoznak a piacra, helyeznek forgalomba. Ez ráadásul a, nagyon erősen növekszik. A hulladék mennyisége 12,3 millió tonnára fog növekedni 2020-ra. Ez ráadásul nagyon összetett hulladék, nagyon sok veszélyes anyagot tartalmaz. A hulladék hierarchiában a megelőzés az első, ami azt jelenti, hogy a veszélyes anyagokat olyan termékekkel kell helyettesíteni, amelyek kevésbé veszélyesek, illetve a hulladékkezelés során kevesebb veszélyes anyag keletkezik. Százezer tonnával csökkent már a, a nehéz fémek mennyisége, felhasznált nehézfémek mennyisége ennyivel kevesebb jut a környezetbe. E, globális standardok keletkeznek így, ugyanakkor mégis egyértelműségre van szükség, és ambiciózusabb jogszabályokat szeretnénk elfogadni. Én úgy gondolom, hogy a jelenlegi irányelv jelentősen javult. Most már egy megfelelő metodológia e, áll rendelkezésre az új korlátozásokkal kapcsolatban e, a RICS-től függetlenül azt kiegészítve a hatáját is megnöveltük, most már az összes elektronikus eszközre ki fog terjedni, kivéve, hogyha azok kategóriáját kifejezetten nem zárják ki. A, az, egy bizonyos anyagok égésgátlók E, vizsgálata e, is napirenden van. Egyértelmű kritériumok e, és alkalmazási határidők vannak megszabva. Ezeket a jövőben felülvizsgáljuk. A képviselők bizonyára tudják, hogy nem vagyok teljesen elégedett az eredménnyel. Az legutóbbi irányelv konkrét problémákra és konkrét hulladékokra kereste, a választ. És azt gondolom, hogy egy lehetőséget hagytunk ki a, azzal, hogy nem vezettünk be további korlátozásokat, de mégis megerősítettük a bizottság eredeti javaslatát egy sor módon. Korrelációs táblázatokban a e, frakcióm támogatja azt, hogy ez a tagállamok vonatkozásában kötelező legyen, ugyanakkor ez egy horizontális kérdés, amely az összes nemzeti jogalkotás feladata nem lehet itt európai szinten egyben megoldani. Éppen ezért a 105-ös módosítóban egy nyilatkozatot javaslatot tennék, amely a bizottságot felszólítja arra, hogy vizsgálja meg a tagállamok korrelációs táblázatokkal kapcsolatos jelenlegi hozzáállását, illetve annak hatását, Eh, ne pedig kötelező eh, korrelációs táblákat írjon elő. Ez tisztázná a helyzetet a jövőben lefolytatandó vita előtt. Tehát egy ambíciómentes javaslatot sikerült eh, keményebbé tenni, amely magasabb szintű védelmet fog biztosítani, mind az emberi egészség, mind pedig a környezetvédelme szempontjából a közeljövőre. Köszönöm. Grazie per la commissione. Köszönöm szépen. Damanaki asszonynak adom meg a szót. Potocsnék úr, biztos úr sajnos nem tudott. Itt van ugyan velem, de mivel beteg, nem tud megszólalni sajnos. Én azonban hosszú ideje dolgozom vele, megpróbálom, megpróbálok szócsöve lenni. Tisztelt képviselő urak és asszonyok, tisztelt elnök asszony, az első olvasható meg beszélést követően, valamint az elektronikus és elektromos anyag, anyagok veszélyes anyagainak visszaren, korlátozására vonatkozóan az Európai Parlament munkáját igen nagyra értékeljük. Szeretnék köszönetet mondani és gratulálni az előadó asszonynak, Jill Evansnek, valamint a Környezeti Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottságnak, hiszen kiváló munkát végeztek a javaslattal. A 2003-as elfogadása óta ez egy igen sikeres jogszabály, több ezer tonna káros anyag esetleges környezetben való elhelyezését akadályozta meg. Lényeges változásokat hozott az elektronikus termékek tervezésében Európai Unióban és világszerte is. Más országok és az Európai Unió legnagyobb kereskedelmi partnereivel együtt követték példánkat, és hasonló jogszabályokat fogadtak el. Hatalmas és egyre nagyobb mennyiségű elektronikai terméket használunk, amely egyre több fém alkatrészsel rendelkezik. A számítógépben például több mint 60 féle nyersanyag van. Minden egyes EU állampolgár 25 kg elektronikai hulladékot termel évente. Ezzel a jogszabályjal biztosítható, hogy az elektronikus termékeket mentesítsék a káros anyagoktól, és ezt a hatalmas hulladék özönt reciklálni lehet. A 2020-as európai stratégiának megfelelő elgondolás ez. Az ágazatok és a tagállamok továbbra is azonban a nem megfelelő vagy nem hatékony végrehajtásról és az irányelv nem megfelelő, nem hatékony átültetéséről tettek jelentést. Nem kielégítő az átültetés, nem csak a környezetvédelme, hanem az Európai Unión belüli azonos feltételek eh, szempontjából sem. Éppen ezért fontos, hogy ez tisztázó hatású törvényalkotás legyen. A környezeti előnyök csak akkor jelentkeznek, hogyha a törvényt megfelelően ültik át, ültetik át nemzeti szinten. Remélem, hogy a közös definíciók és az új jogszabályi keret értékelési eszközei a termékek piacra vitelé eh, kapcsán lényegesen segíti pontosan ennek a célnak az elérését. A környezeti célkitűzéseket a termék lefedettség kiterjesztésével lényegesen javítjuk. Új két kategóriát vezettünk be, a gyógyszerész, gyógyszerészeti eszközöket, orvosi eszközöket, valamint az elektronikai termékeket. A törvény hatájának kiterjesztésével a környezeti előnyöket erősíthetjük, de természetesen a gazdasági szereplőknek megfelelő elege, időt kell biztosítani arra, hogy alkalmazkodjanak, és minden változtatást is kellő információra kell építeni. A bizottság ezért át fogja tekinteni a jelenlegi jogszabály alapján a változtatásokat, különösen azokat, amelyeknek a hatástanulmánya még nem készült el. A bizottság tisztázni szeretné ezt a kérdést két, nyil- két dolgot leszögezve. Először is a határa vonatkozóan. A bizottság értelmezése szerint a 2.1a cikk alapján a nyolc éves átmeneti időszak során a tagállamok lehetővé kell, hogy tegyék az elektronikai termékek számára, azok számára, amelyek a a 2005-ös, 95-ös irányelv hatája alól alá még nem tartoztak, de az új, halá, új, alá, új hatája alá tartoznak, tehát lehetővé kell tenni számukra, hogy átállhassanak a piacon. A 19-es cikk értelmében, 19 A cikk értelmében pedig a bizottság a az irányelv hatályba lépését követően, e, követően három év múltán a változásokra vonatkozóan hatástanulmányt kíván készíteni. A bizottság jogalkotói javaslatot e, tesz majd a szerződésben foglalt jogalkotói javaslattételi jogának megfelelően. A nyilatkozatok a nanóanyagokra is vonatkoznak. Megjegyeznénk, hogy a, közö, a nanoanyagokra vonatkozó közös definíció a bizottságon belül még nem ért véget. Szándékunkban áll egy olyan ajánlás elfogadása, amely egy ilyen közös definíciót tartalmaz minden jogalkotói ágazatra vonatkozóan a közeljövőben. A bizottság véleménye szerint e, különböző formákra vonatkozó rendelkezést kell, ezek között nanoformákra vonatkozó rendelkezést is kell hozni, annak érdekében, hogy a jövőben ezeket majd felül lehessen vizsgálni. A bizottság igen sajnálja, hogy a bizottsági javaslat rendelkezéseinek támogatása csekély volt, különösen a korrelációra vonatkozó a bizottság elfogadja a rendelkezések felváltását egy bevezető rendelkezéssel, amely ösztönzi a tagállamokat egy gyakorlatok követésére. Az első olvasatban való elfogadás érdekében ezt hajlandó a bizottság megtenni, de nem tekinti precedensnek. Egyéb megoldások a az, a társ jogalkotókkal intézményközi megállapodás tárgya lesz. A bizottság igyekszik arra, hogy első olvasatban e irányelvre vonatkozóan megállapodásra jusson, és remélem, hogy a parlament ugyanezen álláspontot képviseli. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen. Akkor kezdjük a vitát. A frakciók felszólalóival kezdjük, és pedig a néppárt felszólalával. Sonic úr egy percet kap. Igen, tisztelt elnök asszony, mindenek előtt szeretném megköszönni Evans asszonynak a kiváló munkát, hiszen az ő fáradozásai nélkül nem lehetett volna kompromisszumot elérni első olvasatra a politikai frakciók között. A rossz irányelv a környezetről szól, a fejlődésről, és pedig abban a tekintetben, hogy megkíséreltük az elektromos és elektronikus hulladék mennyiségét csökkenteni. Prioritásaink az irányelv felülvizsgálatánál azok voltak, hogy magasabb mércét alkalmazunk, magasabb küszöböt az elektromos és elektronikus készülékek esetében. Az új irányelv hozzájárul ahhoz, hogy az összes elektromos és elektronikus készülék gyártó alkalmazkodjon az új előírásokhoz. Ez pedig segíteni is fog a gyártóknak. Az általunk elért kompromisszum nagyon jó. Másrészt szeretném megemlíteni, hogy az új rossz irányelv megadja a vállalatoknak azt a megfelelő időt, hogy alkalmazkodhassanak. A javasolt metodika, amely a REACH irányelv tapasztalatain alapul, szintén segíteni fog. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a szocialisták és a demokraták nevében Jó Leinen kap szót. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Remélem, hogy a biztos úr megtalálja a hangját majd, hiszen arra nagy szükség lesz a Cancúni éghajlat konferencián. Meglepett, hogy a halászati kérdésnél is Damanaki asszony a méreganyag irányelven beszélt, és most beugrik, hát ezt köszönöm. Nos, az irányelv a hárma, e, elért, e, elért, eléri talán, ami a cél. Sajnáljuk, hogy a hármas melléklet kiesik, de azért remélhetjük, hogy a három év múlva tervezett e, hatástanulmányjal, majd ha ide jön a ház elé, akkor anyagonként meg lehet vizsgálni, hogy felmerültek-e problémák. Rengeteg kivétel van, olyan ez, mint a svájci sajt maga, Úgyhogy meg kellene vizsgálnunk, hogy melyek azok a hiányosságok, amelyek a környezet és az ember számára adódnak majd szeretnénk, hogyha a környezetet mentesítenénk, de ezzel a több százezer kadmiummal, amely bekerül a környezetbe, hát nem tudom, hogy ezt érjük el. Nagyon örülök annak, hogy a bizottság magyarázatával ezt próbálja előre eh, tisztázni, és eh, reméljük, hogy három év múlva újra találkozunk majd a revízión, és természetesen köszönöm az előadónak és az árnyékoknak is. Köszönöm szépen! az ALDE nevében Krámer úr másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, én nagy meglepetésre gyorsan a végére értünk ennek a jogalkotási folyamatnak. Ennél az irányelvnél ez meglep, meglep a kompromisszum is, hiszen én magam és a frakcióm is, és ezt hatá, e, e, határozottan kijelentem, ezt is e, elfogadhatónak tartjuk. Nagyon nehéz utat járt be a parlament először te, kívántuk teljesíteni a hatályt, aztán korlátozni, aztán bizonyos anyagokat rendkívül veszélyesnek határoztunk meg, és kérdés, utána felmerült a kérdés, hogy egyáltalán érdemes-e ilyen jogszabályról beszélni, vagy sem a nanoanyagok, a, a, a, a veszélyes anyagok, nem biztos, hogy ezeknek a meghatározása, definíciója észszerű volt, de végre megvan a kompromisszum. Ahogy elhangzott, igen sajátos az, hogy akkor, amikor minden gram méregről intenzíven elgondolkozunk, akkor most igen irracionális vitát folytattunk. De hát nyilvánvalóan vannak olyan ágazatok Európában, ahol politikai húzavonát játszunk. Úgy tűnik, hogy alig a nyomon követhető az, hogy sokszor a törvény tervezetből tolvanással kiveszünk dolgokat. Az éghajlatvédelemnél, a megújuló energiáknál minden méreganyagot alaposan végig gondolunk, itt pedig nem, ez nem illik össze. Úgy gondolom, hogy a továbbiakban ne így járjunk el. Köszönöm. Köszönöm az európai konzervatívak és reformisták eh, részéről Gerling asszony következik, egy perc, 30 másodperc. Köszönöm, elnök asszony. Én is köszönöm az előadónak és eh, munkatársainak. Hosszú tárgyalások után megszületett egy olyan megállapodás, amit az én frakcióm is el tud fogadni. Ugyanakkor megragadnám ezt a lehetőséget, hogy néhány dologra kitérjek. Ez az átdolgozott kiadás eh, gyakorlatilag eh, jobbá akarta tenni az anyagot, ami elvárható is. Éppen ezért a jártókkal szembeni követelményeket egyszerűsíteni akartuk. Egy lépést tettünk előre, kettőt hátra mégis. A hármas mellékletet üdvözlöm, ugyanakkor azt nem, hogy a kritériumok úgy lettek meghatározva. Jogbiztonságot szerettünk volna még elérni, a hatályt is említenem kell, és én magam egyébként végig a bizonytalanságot tartottam a legnagyobb veszélynek. A lehető leg kevesebb az, hogy hatástanulmányt kérjünk a bizottságtól, mielőtt egy ilyen anyagba fogunk. Sajnos elvesztettem ezt a vitát. Azt gondolom, hogy számos kihívás fogja majd érni ezt a jogszabályt, és azt azért üdvözlöm, hogyha a bizottság az elfogadás után legalább ezeket a lehetőségeket megvizsgálja. Jobb lett volna persze előtte. Jobb lett volna, ha ez az anyag a világosságot, az egyszerűséget és a jogbiztonságot kiterjeszti. Hadd utaljak még a túlszabályozás veszélyeire. Továbbra is két vágányon fut tehát a veszélyes anyagok jóváhagyása, mert van a REACH, irányelv, amelynek végrehajtása megfelelően folyik, és van ez az anyag. A REACH legyen a vezér irányelv, ahogy azt eredetileg el is terveztük. Remélem, hogy a bizottság ezt az érvemet elfogadja. Köszönjük. Most pedig az Egyesült Baloldal részéről Wills képviselő. Köszönöm. Mindenek előtt az előadónak szeretnék gratulálni, kiváló munkát végzett. És a tanács nagy ellenállása és a parlament ellenállásával szemben is lehetséges volt. Nagyon jó a nyílt hatály példás ez a megközelítés, és örülök, hogy meg tudtunk állapodni. Negatív az, hogy az eddig tiltott hat anyag, tehát itt nem a krómozott és brómozott gyulladergátlók, égésgátlókról, a talátokról van szó. Akik ezekből az anyagokból valamit is tapasztaltak, tudják, hogy mérgesek, és 2011 után nem lesznek ezen a listán. Néhány gyártó már tévét, laptopokat, mobiltelefonokat gyárt a megemlített anyagok nélkül, és pedig úgy, hogy nem növekedtek a költségei. Hölgyeim és uraim, kihagytunk egy nagy esélyt, hogy a növekedő elektromos és elektronikai ipart környezetbarátabbá tegyük a vezető gyártók megteszik, amit tehetnek. Azonban jó tanácsokkal, jó feltételekkel kellene segítenünk nekik. Éppen ezért azoknak az országoknak ártunk, ahol több millió tonna hulladékot raknak le, hiszen a szegények nem engedhetnek meg maguknak lobby csoportokat. Köszönöm. Most az EFD nevében Rossi kap szót. Kedves kolléganök és kollégák, a bizottságunkban elutasítottuk a javaslatot azért, mert a bizottság annyit szabdalta át ezt, hogy már igazából nem is annyira érdekes. 33 anyaggal egészítették ki a tiltott szerek listáját, itt a PVC-vel, a klórozott, brómozott szerves anyagokkal, és korlátozták az alkalmazkodási időt is. Egy ilyen döntés pedig nem feltétlen tudományos alapokon nyugszik. Egy nagy kárt jelentett volna ez a gazdaság számára is, trilógusoknak köszönhetően sikerült azonban mégiscsak kompromisszumot elérnünk. Így három év alatt megvizsgálják az anyagokat. A nanoanyagok témája is nagyon nehéz volt. A bizottságtól új javaslatot várunk ebben a tekintetben, és akkor vállalhatjuk az anyagot. Köszönöm, most a többi felszóló kapszót. Weisgerber asszony az első. Másfél percre. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az előadónak, és köszönöm, hogy sikerült egy ilyen, igen, kontrovers témájú irányelvnél, ahol nagyon messzi álltak a vélemények egymástól, mégiscsak sikerült megállapodni. Úgy gondolom, jó eredményre jutottunk a tárgyalások során. Másodiként eh, szeretném a következőt elmondani. Egyrészt az alkalmazási terület, a hatály, tehát mely berendezésekre vonatkozon az irányelv. Ne feledkezzünk el egy dologról, hogy eredetileg a hatályt eh, a háztartási berendezésekre, tehát az nevezett eh, kisháztartási gépekre te, terjesztették ki, most viszont a megújuló energiák és technológiákra is kiterjed, tehát ez egy teljesen más cél. A háztartási gépeknél természetesen sokkal szigorúbb, sokkal magasabb védelmi normákat kell alkalmazni, mint például olyan technológiáknál, amelyet a szakmai személyzet kell, hogy újra installáljon, vagy újra felhasználjon. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a megújuló energiák kivétele fontos lenne. Én nem támogatom azt, hogy rájuk is a hatály kiterjedjen, de hát úgy gondolom, hogy ha sokan ezt választották, akkor meghajtom a fejem, bár kontraproduktív ez a rendelkezés, és verseny hátteret jelent. Nagyon fontos pedig, hogy ne így döntsünk. Úgy gondolom, hogy fenntartással kell azt is tekintenünk, hogy további 73 anyagot felveszünk prioritást élvező anyagként. Nem szabad, hogy a végén mégül is tilalomhoz érjünk el, ez pánikot keltene. Nagyon örülök, meg kell, hogy mondjam, hogy, ilyen, hogy az eredmény ezt nem a Köszönöm. La parola all'onorevole Van Bremt. Köszönöm, most pedig Van Bremt kap szót. Voorzitter. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hadd kezdjem azzal, hogy gratulálok az előadónak, Evans asszony rendkívüli érdekérvényesítő képességgel sikerült a kompromisszumot kalapálnia, és támogathatom ezt a kompromisszumot mert mind javító és jobbító az, az eredmény, amely akár a hatályt nézzük, akár a bevezetési lehetőségeket. De úgy gondolom valóban vannak még aggodalmak, a, a külön irányelv, amely a van rossz irányelv mellett, vagy a rics irányelv mellett megmarad. Mégis nagyon jó de nehéz tárgyalások után megszületett irányelv tervezet ez, amely azt kell, hogy biztosítsa, hogy az anyagokat újra meg újra áttekinthessük, és megvizsgálhatjuk lehetséges hatásait. Számos olyan anyag van, a HBCCD-m papírról kell felolvassam, amely a, az igen ellentmondásos gyúlékony anyag, és különböző kezelési, feldolgozási formákat igényel. Ezek azok az anyagok, amelyeket meg kell majd vizsgálni, bár meg kell, hogy mondjam, hogy további anyagokat is nagyon fontosnak tartottam volna. Ha tovább mentünk volna, akkor nyilvánvalóan számos más olyan szempontot is megkérdőjeleztünk volna, amelyel elégedetlenek vagyunk a tanácsanyagában, tehát t- gyorsabb áttekintéseket, több anyagot, kevesebb kivételt szeretünk volna. Végül pedig nem tehetem meg, hogy ne térjek vissza a napelemekre. A mi frakciónk volt az egyetlen, amely az utolsó pat- pillanatig kiállt amellett, hogy teljesen téves gondolat a napelemeket kivenni egy külön lobby alakult ki e körül, és úgy gondolom, hogy ez a tíz éve miatt e, került be. Hát 2003 e, óta e, még tovább tart a tilalom. Nagyon sajnálom ezt, különösen egy olyan ágazat miatt, amely jelenleg, és pontosan ebből a szempontból él, élveznie kellene az irányelv hatásait. Nagy örömmel támogatom a kompromisszumokat, és úgy gondolom, hogy a, a frakciónk nem hibás javaslatokat tett, sőt, köszönöm. Köszönöm szépen. Most Schnellhardt úr kap másfél percre szót. Elnök asszony, hölgyeim és uraim! az irányelv újrafogalmazásával ahhoz szeretnénk hozzájárulni, hogy javítsuk a környezet állapotát, a fogyasztók helyzetét. Szerintem ezt elértük, mert realista célkitűzésünk volt. Ez egy olyan keret, amely környezetbarát módon biztosítja a fogyasztók jogait, és a vállalatoknak innovatív lehetőséget is ad. Ez a kis és középvállalatokra is vonatkozik, amelyeknek nincsen sok lehetőségük a kutatásra. Fontos az, hogy kockázati csoportokban is meg tudtunk állapodni, és ezért pedig köszönöm az előadó asszonynak. Többször is szó volt arról, hogy bizonyos anyagokat kivettek, például a kadmiumot. És itt nem a kadmiumról van szó, hanem innovációkról. És itt olyan készülékekről van szó, például amelyek áramot termelnek, vagy államot használnak fel. Tehát nem lehet mindent egy kalap alá venni. Tehát például a kén. Hát a kén is veszélyes anyag lehet, azonban viszont egy vegyületben nem feltétlenül az. Örülök annak, hogy a PVC kérdését már végre a múlt hatás körébe utaltuk, hiszen a PVC gyártó vállalatok olyan mértékben kutattak az elmúlt években, hogy eredményeket értek el, és igenis, hölgyeim és uraim, nézzünk utána, hogy miket fedeztek fel a vitában, a világon, és hogy ne hagyatkozunk tíz éves kutatási eredményekre. Azonban örülök a jelen anyagnak, sokat tehetünk az innováció érdekében és a fogyasztó. Köszönöm. Köszönöm. Most Tatarella úr kap szót másfél percre. Onorevoli kollégi, negli ultimi anni... Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák, az elmúlt időszakban az EU intézmények komoly erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy az elektromos és elektronikus berendezések termelése, használata és aztán hulladékban elhelyezése az emberi egészségre kevésbé káros legyen. Ez az irányelv is része ennek a folyamatnak. Ez az irányelv kihívásokat is tartalmaz, és terheket ró a vállalkozásokra, de mégis egy lehetőség is, hiszen kevésbé szennyező termékeket tudnak majd előállítani a vállalkozásaink, és ezzel is kiemelkedhetnek a világ többi vállalkozása közül, verseny előnyük keletkezik ebből. Éppen ezért a vállalkozásoknak nem úgy kell ezekre a szabályokra tekinteniük, mint büntető feltételekre, hanem olyan szabályok és előírások ezek, amelyek végül is a termékeik minőségét javítják. Vannak bizonyos kivételek, amelyek gazdasági válság esetén vagy egyéb feltételekkel életbe léphetnek, segítendő a vállalkozásokat. Ez igaz például a nanoanyagokra, illetve az egészségügyi berendezésekre, a mobil és közlekedési eszközökre, orvosi eszközökre, illetve fotovoltaikus panelekre, az emberi szervezetben használt, illetve alkalmazott gyógyászati eszközökre és egyéb ilyen eszközökre. Én egy összefüggő anyagot szerettem volna látni, amely szorosabban kapcsolódik a REACH-hez, amely elkerüli az átfedéseket annak érdekében, hogy világos legyen a szabályozás. Köszönöm mondja az elnök azt, hogy most pedig következnek azok az előadók, azok a felszólalók, akik itt jelentkeztek a teremben, és Jár úrral kezdünk. Köszönöm, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy támogatandó az irányelv alapja, és a bizottság javaslatát lényegesen megjavítottuk, azonban még marad egy pár dolog, amit javítani kell. Mindenek előtt a nemzetközi dimenziót is figyelembe kell vennünk, hiszen mit számít az, hogy az Európai Unió tiszta marad, de a káros anyagokat máshova juttatják el. Az úgynevezett kis és közép vállalatoknak is be kell tartaniuk előírásainkat, és a bürokratikus erőfeszítéseiket növelniük kell. Abból indulok ki, hogy a beinduló folyamat dinamikus lesz, és nem statikus. Éppen ezért rendszeresen felül kell vizsgálni az anyagot a parlamentben. Köszönöm. Köszönöm. A szót most Kádenbach asszony kapja meg egy percre. Igen, tisztelt elnök asszony, biztos asszony. Kis lépés, azonban legalábbis a megfelelő irányban tett lépés ez ma. Hiszen eh, a módosítás eh, azzal jár, hogy eh, az összes kivétellel egyetemben azért sikerül a káros anyagokat listába vennünk. Ez pedig lehetőséget nyújt a gazdaságnak. Ami számomra nagyon fontos, az, hogy a fogyasztókat is megfelelően tájékoztassuk. A jövőben is fontos lesz az, hogy a fogyasztó tudja, hogy mely potenciális veszélyes anyagok vannak egy elektromos, illetve elektronikus készülékben hiszen csak is így garantálható az, hogy a következő irányelvben ezen készülékek hulladékmentesítésével is megfelelő módon foglalkozzunk. A nyolc éves átmeneti időszak azért nagyon hosszú idő, tehát lesz időnk. Köszönöm. Most Páska úr kap szót eh, egy percre. Köszönöm, kolléganők és kollégák. Az ipari országokban az elektromos, elektronikus készülékek élettartama egyre rövidebb. Az újrahasznosítás egyre problematikusabb a környezet szempontjából is, hiszen ez a hulladék elég gyakran tartalmaz veszélyes anyagokat. Így nagyon nehéz kezelni ezt a hulladékot. Ezt a problémát úgy lehetne megoldani, hogy a termékek tervezésén is figyelembe vegyék ezt. Arra kellene inkább koncentrálnunk, hogy az anyagokat helyettesítsük kevésbé veszélyes anyagokkal. Tehát például a PVC esetében. Úgy gondolom, hogy nagyon nehéz a környezetvédelmi előírásoknak megfelelni. Tehát hogyan tudjuk ezt helyettesíteni? Köszönöm. Köszönöm. Most Damanaki biztos asszonynak a Damaki asszonynak a bizottság részéről szeretném átadni a szót, és a biztosnak pedig azt kívánom, hogy minél hamarabb egészséges legyen. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőrök és hölgyek, először is gratulálni szeretnék az előadónak kiváló munkájához. Egy kiváló és kemény munka eredményeképpen úgy tűnik, hogy a parlament megállapodásra juthat, illetve megállapodásra jutunk vele, és ez nagyon fontos. A parlament olyan szabályokat fogalmazott meg, amelyek garantálja garantálják a tagállamoknak, hogy az európai piacon az elektronikai termékek bizonyos veszélyes anyagoktól mentesek legyenek. Természetesen ez egy kompromisszum, és mindannyian tudjuk, hogy a kompromisszumok mindig mindig kompromisszumok. Ez akkor is így van, amikor a parlament, a bizottság és mindenki más jó akaratot mutatott, és ezért van olyan eredmény, amelyet többségünk támogatni tud. Sok mindent tudunk természetesen mondani a bizottság nevében is. Én azt szeretném most elmondani, hogy szerettük volna, hogyha ezek a kompromisszumok a tagállamok kötelezettségeit, a gazdasági szereplők kötelezettségeit a nyolc éves átmeneti időszakban is pontosabban meghatározzák. A bizottság nyilatkozatai azt is vázolták, hogy mi hogyan értelmezzük a kompromisszumos szöveg hatáját. Szeretném, hogyha ezek, elnök asszony, a mondatok a jegyzőkönyvben is benne lennének. Ennek ellenére szere, ö, minden hatálybeni változást a jelenlegi irányelvhez képest nagyon komolyan veszünk, és a módosított irányelv hatályba lépését követően az összehasonlításokat elkezdjük elvégezni. Ami a végrehajtást illeti, az irányelv rendelkezéseit a, a megfelelést, az értékelést egyértelműen elvégezzük, a gazdasági szereplők nél pedig megvizsgáljuk, hogy termékeik megfelelnek-e ezeknek az előírásoknak, és hogy hogyan ellenőrzik a megfelelést a tagállamok. Ezt követően elnök asszony meg kell, hogy mondjam, hogy még nem értünk a munka végére, mégis köszönöm mindannyiuknak a részvételt, javaslatokat, és a bizottság ezeket természetesen megfontolja. Köszönöm. Grazie, eh, la parola. Köszönöm, most pedig megadom a szót Evans asszonynak két percre. Thank you, President. Can I thank... Köszönöm, eh, elnök eh, asszony, először is hadd köszönjem meg a kollégáknak mindazt, amit itt elmondtak, és ezek is azt mutatták, hogy mennyire nehéz folyamat volt ez, mennyire nehéz volt együttműködni a frakcióknak egymással, de aztán végül is sikerült, és remélem, hogy szerdán ez majd tükröződni fog a szavazás eredményében. Örülök annak, hogy az Európai Bizottság elkötelezett az irányelv mellett, hiszen ennek az irányelvnek a jövője az a bizottság kezeiben van majd a szerdai szavazás után Nyilván együttdöntési eljárásunk van most, de a jövendőbeli korlátozásokat és hatályváltozásokat majd a bizottság dönti meg, dönti el. Én szeretném, hogyha megfelelően kezelnék majd ezt a hulladék áramot, amely annyi problémát okoz jelenleg. Mint ahogy mondták itt a kollégák, a megelőzés a legjobb, és vannak sokkal jobb anyagok, mint azok az égésgátlók, fémek, amelyekről ez az irányelv szól. Rengeteg bizonyíték áll rendelkezésre, hogy ezek a korlátozások szükségesek. Nyilvánvaló, hogy ez a vita felkeltette az ipar képviselőinek, a nem kormányzati szervezeteknek a figyelmét is, mégis sikerült az eredeti elvek mellett kitartanunk, remélhetőleg hatékony jogszabály születik majd, hogyha a parlament azt szerdán elfogadja. Köszönöm. Köszönöm. Ezzel lezárom a vitát. Szerdán 12 órakor lesz a szavazás erről a témáról. Most pedig bizonyos bejelent